nehmen Sie. Kérem, foglaljanak helyet. A július 7-én felfüggesztett ülésszakot ismét megnyitom. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, augusztus 24-én Olaszországot súlyos földrengés rázta meg. Több mint 70 faluban jeleztek károkat. Voltak olyan települések, amelyek teljesen eltűntek szinte a földszínéről. Nagy megdöbbenéssel néztük az amatricei, akumóli képeket, vagy a Pescara del Trontói képeket. Több mint három ezren vesztették el otthonunkat máról holnapra. És a szó igazi értelmében romhalmazokká vált egzisztenciájuk. Az Európai Parlament nevében, és ezt elsősorban az olasz tűzoltóságnak, az olasz orvosoknak, a helyi hatóságoknak, katasztrófavédelemnek, minden önkéntesnek kifejezni hálás köszönetemet. Mindazoknak, akik segítettek életet menteni vigaszt nyújtani, védelmet nyújtani, és ahol szükséges volt elsősegét adni. Az Európai Unió az embereket támogatja, és együtt érzünk velük. Nagyon komoly anyagi károkat is okozott a földrengés. A földrengés által lerombolt falvak nem csak olasz örökséget, hanem európai örökséget képviselnek. Azonban az anyagi kár eltűnik az emberi katasztrófa mögött és a családok fájdalma mögött, akik 300 halálos áldozatot gyászolnak. A házakat, palotákat, templomokat újra fel lehet építeni, hiszen felépíthetők. Azonban a halottak által hagyott űrt nem lehet többé betölteni az emberekkel való szolidaritás, az egész olasz nemzettel való szolidaritás nevében megkérem Önöket, hogy egy percre némán álljunk fel. Ich danke Ihnen. Köszönöm. Protokoll und die angenommenen A július 7-i ülés jegyzőkönyve megkifogása van? Ha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Hölgyeim és Uraim, még emlékeznek, hogy Claudi Mike úr ellen július 6-án szankciót bocsánat.